kereskedelmi megállapodás tárgyában. Az első hozzászóló, de Köst biztos úr, akit üdvözlök, és akinek adok egy percet most, hogy felkészüljön, majd magához vegye a szót. De hüstűrön szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Öt év intenzív tárgyalás után a főtárgyalók befejezték munkájukat, és egy átfogó gazdasági és kereskedő megállapodást tettek az asztalra, az EU és Kanada közötti megállapodást. Az INTE szakbizottság azonnal megkapta ennek szövegét, amelyet nem sokára nyilvánossá is teszünk. Kanada az első G8-as tagország, amelyel ilyen átfogó megállapodást kötünk. A megállapodás kulcsfontosságú. A kereskedelmi napirendünk hitelessége szempontjából, hiszen megerősíti azt, hogy a jó, egy nagyon jó alkú ez, megfelelő szabályozási kereteket is kínál partnereinkkel. Ezért kellett ilyen sokáig tárgyalni erről. A megállapodás saját értékkel is bír, hiszen lehetőséget teremt az európai vállalatok számára. Kanada nagy piacot nyit az európai szolgáltások és termékek előtt, még jobb feltételeket kapunk, mint az amerikai versenytárs, és ez a gazdasági növekedés munkahelyteremtés szempontjából fontos lehet miközben az európai kontinensen a válság hatásai még érvényesül. A Kanada egy nagyon fontos szövetséges is, sőt az európai beruházások, befektetések célországa, és a Kanada is befektet Európában. Ez gazdasági fejlődést hoz. Kanada gazdag energiaforrásokban és, és természeti kincsekben. Röviden tehát a CETA révén mind a két fél lebontja majdnem az összes vám tarifát és akadályt, csak néhány nagyon kényes, érzékeny cikk kap majd védelmet. A befektetési piac megnyitása révén még jobban, jobb feltételek kapunk, mint a NAFTA révén az Egyesült Államok. E, ugyanakkor a közszolgáltatások támogatását az Európai Uniós kormányok részéről nem sérti. A közbeszerzések tárgyában is bejutunk a kanadai piacra, minden kormányzati és önkormányzati szinten pályázhatunk. Ezen túl a megállapodás olyan rendszert állít fel, amely a vitarendezésnek is új fórumot nyit. Jól tudjuk, ismerjük azokat az aggályokat, amelyek megfogalmazódtak, és válaszoltunk mindezen aggályokra, amelyek eleddig felmerültek. Szeretnék a földrajzi megjelölés ügyéről is szólni. Nagyon átfogó védelmet sikerült kitárgyalnunk Kanadában. Európa magas minőségű mezőgazdasági termékei, a, a parmezán a sajt, a fekete erdei sonka is sorolhatnám mindazokat az európai terméket, amelyek megfelelő védelmet kaptak. A CETA ezentúl a kkv számára is nagyon hasznos kereteket nyújt. Az EU-Kanada megállapodás nem sérti a környezetvédelmi, szociális vagy munkavállalói normákat Európában. Jól tudjuk, ezek fenntartásait felelősek vagyunk. Kanada is többet tesz ezek érdekében most már, e megállapodás több, mint korábban. Barroso úr és a kanadai miniszterelnök Harper úr e, a tárgyalások lezárása után az EU-Kanada csúcson ott tavában szeptember 26-án fogják aláírni a megállapodást, ezt követően pedig a felek benyújtják ratifikációra jogalkotó intézményeik elé, Európában ez a tanács és a parlament lesznek. Mivel a, a hivatalos fordítás sok időt vesz igénybe, valószínűleg 2015-re kerül majd ratifikációra a parlamentben. Az Európai Bizottság nagyon büszke erre az eredményre, és számítok arra, hogy a jogalkotók is támogatni fogják ezt a megállapodást, annál is inkább, mert a munkahelyteremtést irányozza elő. First. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Az első felszólalónk a listán Krisztot Róval asszony lenne, de még nem érkezett meg, ezért a néppárt kérésére Salvatore Csikó kapja meg elsőként a szót három perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, hogy a biztos úr által említett szempontok mind fontosak. Főleg, ami az elvárásokat illeti a megállapodáshoz fűződő elvárásokat. Egy nagyon döcögős út áll mögöttünk, ami a megállapodást illeti. Tehát összességében egy nagy piac megnyitásáról van szó, és azt hiszem optimális munka zajlott mégis, hiszen főként a KKV-kkal kapcsolatosan, valamint a földrajzi e- eredet megjelölésekkel kapcsolatosan nagyon fontos eredményeket értünk el. 125 eredet megjelölés élvez ezentúl védelmet, egy nagy nemzetközi piacon. Még egy gondolatot szeretnék felvetni ezen felül. Fontosnak tartom, hogy az összes tagállamot, tagállamot felszólítsuk, hogy vállaljon vezető szerepet, és a KKV-k részvételi folyamatát kísérjék figyelemmel, ugyanis sajátosságuk, természetük, nagyságuk révén a KKV-k nem feltétlenül képesek mindig a megállapodásban foglalt szabályokat átültetni a gyakorlatba, nem feltétlenül képesek megfelelni a benne lefektetett rendszernek. Azért, hogy mindez zökkenőmentesen működjön, a tagállamokkal együtt elő kell irányoznunk egyfajta finanszírozási támogatást is a KKV-k számára, hiszen válságidőben élünk, egyre több KKV csődbe megy, bezár, a perifériális területeket magukra hagyjuk. Fontos, hogy ezen változtassunk. Ezért tartom nagyon fontosnak a megállapodást, de nem tartom elégségesnek azt. Fontos, hogy gondoskodjunk a piacok megnyitásáról, főként a KKV-k miatt, amelyekre szükség van Európában. Felvevő piacokat kell biztosítanunk a KKV-k számára. Másrésztről azonban szem előtt kell tartani azt, hogy a földrajzi eredet megjelölések listája hát nem tekinthetjük lezártnak. Szardéniáról származom, nem csak a parmezán, hanem a pecorino is említésre méltó ebben az összefüggésben. Szeretném azt kérni, hogy még további termékek is kerülhessenek rá a védett földrajzi eredet megjelölések listájára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólón két percben David Martin úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, hogy ma este eljött körénkbe. A CETA-val kapcsolatban nem annyira kérdéseim, mint kommentárjaim vannak ma estére. Először is sajnálom, hogy a tanács, a tanács nem fogja kézegyében ellátni ezt a szöveget a tárgyalásokat követően. Érdekelne, hogy eznek politikai okai vannak-e, vagy nem ellenzik a szöveget, vagy a tanács nem tekinti lezártnak ezt a szöveget. Utóbbi esetben lehet, hogy a befektetési védelem, illetve a visszarendezés témája még további vitát igényel. Frakcióm könnyebben támogatná a szöveget, hogyha az ASDS nem volna része annak. Aztán a frakciónak vannak agályai a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban. A fő tárgyalót meghallgattuk a kereskedelmi bizottságban erről, aki némi garanciákat adott, de jó lenne, ha ma este biztos úr ön is kifejezni, hogy a CETA nem fogja akadályozni semmiképpen az, hogy generikus gyógyszereket gyártassunk a fejlődő világ számára. Aztán a fejlesztési fejezetét is lehetne javítani a megállapodásnak. Aztán vannak gondjaink a a vízum, utazás, a vízum kiadásokkal kapcsolatban EU állampolgárokkal kapcsolatban, aztán a kátrányhomok kitermelése kapcsolatban és egyéb témákkal kapcsolatban. Ezeket talán a CETA tárgyalások keretén kívül is lehetne külön kezelni, hogy még világosabban fogalmazzak. Biztos úr, ahogy ön is ábrázolta a listát, én is nagyon pozitívan látok egy sor kérdést, a KKV-k szerepellását, a tejipari termékek bejutását a piacra. Tehát ezek mind jó hírek. Ám vannak bizonyos elveink, amelyeket a frakcióban követünk. Úgy látjuk, hogy a kereskedelmi tárgyalások során mind a két fél kell, hogy kompromisszumokat tegyen. Ám vannak olyan elvek, amelyben nem engedünk meg kompromisszumot. Köszönöm Martin úr, következő hozzászóló Tomásics úr két perc. Tomásics asszony két percben. Tomásics na ovoj smo sjednici već razmatrali negativne učinke Köszönöm a szót. Ez a ház már végig gondolta, hogy milyen hátrányos hatása van annak, amilyen kapcsolatokat építettünk Oroszországgal. Ott vannak a mezőgazdasági termékek, az élelmiszeripari termékek. Ez a példa azt mutatja, hogy milyen kárt okozhat az, hogyha ilyen nagy piacot kizárunk a termékeink és a szolgáltatásaink elől. Mindazonáltal egy másik nagy országgal és vonzó piaccal is tudnunk kell kapcsolatokat ápolni Kanadával. Először az európai szolgáltatók számára a közbeszerzési piacot nyitották meg, és gyakorlatilag a foglalkoztatottság növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez kell, hogy ez vezessen. Ezek kiváló hírek Európa számára, hiszen új partnerekre van szükségünk globális mértékben. Ami a jogi eszközöket illeti, remélem megalapozottak. Kilenc, ilyen, kilenc tagállam rendelkezik ilyen eszközökkel, az hiszem Horvátország is, és úgy tudom, hogy eddig nem voltak problémák, úgyhogy végül is az ISDS egyrészt azt biztosítja, hogy az állam szabályozhassa piacait, de ugyanakkor védekezhessen is az önkéntes vagy diszkriminatív a szemben, amit esetleg a befektetők képviselnek. Vjerujem kako a složiti sa a da uloga nacionalne vlasti nagyon fontos, hogy a nemzetközi jogot tiszteletbe tartsák. A nemzeti kormányok remélhetőleg nem úgy lépnek fel, hogy megakadályozzák a profit termelést, hanem inkább biztosítsák a teljes fair eljárást a versenyképesség terén. Az európai piacnak tehát biztonságosabbnak, vonzóbbnak kell lennie. Tomasics asszony, Lechtfried úr kék kártyát mutatott fel, elfogadja? Köszönöm szépen, elnök asszony, csak szeretném megjegyezni, hogy nagyon örülök, hogy itt elnököl. A kolléganőnek a következő kérdést fogalmazná meg. Azt mondta, hogy az ISDS kapcsán nem ismeretesek az ön számára semmiféle problémák. Tudja-e, hogy egy kanadai kőolajcég épp Romániát akarja beperelni, mert Románia nem hajlandó erőszakkal kiköltöztetni az embereket az egyik faluból. Tudja-e, hogy egy cigarettagyártó Ausztráliát akarja beperelni, mert Ausztrália ki akarja bővíteni a nem dohányzók védelmét? Tudja-e azt, hogy egy eh, energiaügyi koncern Németországot akarja beperelni, mert Németország eh, ki akar szállni az atomenergiából. Ezek ön szerint nem problémák? Tomasics asszony, 30 másodperce van, hogy válaszoljon. Kedves kolléga, lehet, hogy ezek problémák, de azért nem olyan mértékűek, hogy ebből eh, azt a következtetést vonjuk le, hogy a megállapodásnak gátat kell szabni, le kell azt állítani elveszítettük Oroszországot piacként, hát akkor Kanadát kell piacként megnyitni a mi, a mi fogyasztóink és vállalkozásaink számára. Köszönjük. Sáke asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Öt éves tárgyalásokat követően végre megállapodás van körvonalazódóban, ez nem kis eredmény. Gratulálok Európának, de Kanadának is. Remélem, hogy ebből a helyzetből mindenki nyereséget tud kovácsolni. Az ellenmondások mellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy miért tárgyaltunk egyáltalán a megállapodásról. Világosak a célok, gazdasági növekedést, munkahelyteremtést akarunk Európában. Főként egy, ebben a helyzetben, amikor Oroszország is reagált az igen szükséges EU-s szankciókra. A leginkább úgy tudunk segíteni az európai gazdáknak és vállalkozásoknak ebben a helyzetben, hogyha piaci hozzáférést biztosítunk a világ más régiójában. Úgy gondolom, hogy a CETA-nak hatalmas előnyei lehetnek, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy nem engedtünk olyan területeken, mint például az élelmiszerbiztonság. Aztán itt van a vitarendezési mechanizmus. Az EU-s tagállamok összesen 1400 bilaterális megállapodást tartanak fenn, amelyek részét képezi helyenként az ISDS és most pedig az ASDS hatásairól vitázunk, miközben tudjuk, hogy ez megoldhat bizonyos problémákat. Továbbá nagyobb átláthatóság és nagyobb védelem valósulhat meg bizonyos esetekben a vitarendezés során. A kulcs kérdés azonban az, hogy két jogállamisággal rendelkező demokrácia között szükség van -e erre, erre választ kell találnunk. Sokan Sokat várnak ettől a szövegtől ezen túlmenően. Szeretnénk a CETA kapcsán következtetéseket levonni a TTIP tárgyalásokra vonatkozólag is, amelyek most elén, elén most nézünk. Emellett a nyilvános meghallgatás, illetve konzultáció eredményeit is várjuk. Bár a CETA szövegét most nem lehet megváltoztatni, szeretném a bizottságot felszólítani, biztosítsa, hogy az európai polgárok aktívan és átláthatóan vehessenek részt a folyamatban, és láthassák, hogy miről is van szó, mielőtt a szavazatukat adják erre. Köszönjük. Köszönjük szépen, minőr képviselő, másfél perc. Voorzitter, het CETA-verdrag is... Elnök úr, a CETA szerződést még mindig nem sikerült lezárni. Ez jó hír, ugyanis túl sok a nyitott kérdés, amelyekről a nemzeti parlamenteknek kell tárgyalniuk. Ez a szerződés a <clears throat> nagy cégek malmára hajtja a vizet az USA, Kanadában és Európában. Ők határozzák meg, hogy mit szeretnének, és az európai lakosság elégedetlen például az ISDS mechanizmussal kapcsolatos észrevételeikre fittyet hánytak. Márpedig az Európai Parlamentben ülő képviselők adják az európai választók képviseletét, de hüht. Úr, az emberek nem akarják ezt a szerződést. Egyre több olyan cég dolgozik. Tudja garantálni, hogy úr, hogy nem európai országokat nem fog kényszeríteni ez eh, az intézkedés, ugyanúgy, ahogy Kanadában is tulajdonképpen eljárnak. Garantálni tudja azt, hogy az európai országok például az atomenergia befagyasztásáról saját maguk dönthetnek-e? Tudja-e garantálni azt, hogy az európai munkavállalók megtarthatják a sztrájkjogot, és a kollektív munkaügyi megállapodások hatályban maradnak? 16 európai parlament, ezek között a holland, egy levelet írt önnek, amelyben mind a SZETA, mind a TTIP vegyes megállapodás jellegét kérték megtartani. Hogy a parlamentek, a nemzeti parlamentek szava legyen az utolsó. Az európai lakosság kétharmada ez. Tudja -e garantálni azt, hogy a szita és a TTIP vegyes megállapodások maradnak? Köszönöm. Merci. mert nagyon lesz Janik Jadot. Köszönöm szépen. E, Janik Zsadó kap szót másfél percben. Köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt biztos úr. A zöldek számára ez a megállapodás amelyről megtudhatják a polgárok is majd, hogy a tárgyásokat lezárták, viszont nem férhetnek hozzá a tárgyások tartalmához. Számunkra ez számos kockázatot jelent, több kockázatot, mint előnyt a mezőgazdaság esetében Kanadában tízszer nagyobbak a mezőgazdasági vállalatok, mint Franciaországban ismerjük a kockázatokat az állattenyésztésre is nézve, ami pedig a génmanipulált termékeket illeti. Úgy tűnik, hogy van egy együttműködés az európai hatóságok és a kanadai hatóságok között. Mert hát az európai rendelkezés ebben a témában nem fogja, témában nem fogja megkérdőjelezni a kanadai vívmányokat. Hát úgy érezzük, hogy itt nem egy kereskedelmi eszközről van szó, hanem a helyi vállalkozások támogatásáról. Tehát felmerül az ISDS kérdése, egyre több kormány van, illetve parlamenti képviselő, aki ezt ellenzi, mert úgy érzik, hogy ezzel a saját döntéshozatali képességüket kérdőjelezik meg. Én értem, hogy a német kormány meg próbálja az ISDS-t módosítani, ami a támogatások átstruktúrálását érti. Számunkra ez nem elégséges az Európai Parlamentben, és remélem, hogy azok a frakciók, akik az ISDS ellen szólnak ma, fenntartják ezt a véleményüket. Nagyon fontos, hogy a CETA-t visszautasítsa ez a parlament. Köszönöm. And the next speaker is... A következő felszólaló pedig Tiziana Begin asszony, 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a TTIP-hez hasonlatosan a CETA-t is titokban eh, tárgyalják, zárt ajtók mögött eh, a brüsszeli bürokraták, senki nem lát bele a kártyáikbe, és senki nem szólhat bele a tárgyalások menetébe. És hasonlóan a TTIP-hez így sem tudják az állampolgárok, hogy milyen kihatással járnak majd ezek a tárgyalások. Márpedig azzal járnak a tárgyalások, hogy lebontják a kereskedelmi határokat, miközben a országokon, térségeken belüli normák teljesen mások. Például a génmódosított termékek tekintetében, és hasonló működik ez Kanadában is. Kanada nem írta alá például a kiotói megállapodást. Én vállalkozónő vagyok, és pontosan tudom, hogy milyen komoly terheket ró az európai vállalkozásokra az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Nagy versenyelőnyhöz jutnak tehát azok, akik nem írták alá a kiótói megállapodást, vagy pedig nem tartják be ezeket a szabályokat. Vagy másik példa, Kanadában um, a bitumin tartalmú homokból nyerik ki az olajat, és mindenre fittyet hányva kivágják a hatalmas erdőkségeket. Aztán az SZDS, e SZDS e um, um, záradéke, nos, ez nevetségesnek mondanám, ha nem volna ilyen veszélyes hiszen voltak éppen ez lehetővé tenni a multinacionális cégeknek, hogy államként működjenek. Kedves kollégák, tehát uh, kérem, és most elvették a szót a felszólalótól. Köszönöm Begin asszony, most pedig Löpen asszony kap két percben szót. Az én felszólásom a korábbihoz csatlakozik, mind ahogy tudják. Az Európai Uniós kanál között szabad kereskedelmi megállapodásnak szavaznia kell független attól, hogy az önök politikai meggyőződése milyen, ez nagyon fontos lesz, hiszen igazságügyi képzésről van szó a multicégek és a tagországok közötti kérdésről, itt különböző rendelkezésekről van szó, és hogyha Franciaországban egy multinacionális cég eh, Franciaországban telepszik le, akkor a tagország a francia cég szabályait nem tudja érvényesíteni, hanem teljes mértékben alá kell vetnie magát a multi cégnek. Az egy olaj eh, cég eh, palagáz kitermelése miatt bíróság elé került, és a döntés a multicéget támogatta. Én ezt a magán igazságszolgáltatást nem támogatom. A nemzetközi eh, kereskedelem számára Brüsszel nagyon fontos. Mindenki ellenzi ezt a típusú igazságszolgáltatást, de úgy gondolom a szavazás, ahogy közeledik, úgy az igazság órája, és kérek mindenkit, hogy védje meg a saját népét, és igenis mondjanak nemet erre a szégyenletes megállapodás, amit a bizottság ránk akart erőltetni, hiszen itt igazságtalanságról van szó. Egyszer végre szavazzanak nemmel. Köszönöm szépen, Löpen asszony. Három percet kap Proust kollega. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire, mes... Kedves kollégák, elnök úr, biztos úr, Löppen asszony, micsoda tirádát hallottunk öntől. Löpen asszony, ön pontosan ezt csinálta, de hogyha utalhatnék Tartüfre, ön a Tartüf ma este. Legyünk kritikusak, de megfelelő érvekkel. A parlamenti képviselők feladata az, hogy hiteles érveket sorolkoztassunk fel, és ne összeesküvési teóriákról vitázzunk. A lobbisták igenis megkongatták vészharangokat, történelmi jelentőségű megállapodásról van szó, és óvatosaknak kell lennünk. És igen, vannak olyan piros vonalak, amelyeket nem szabad átlépni, de nagyon fontos kimondanunk azt, hogy alávetjük magunkat, nem vagyunk hajlandók alávetni magunkat sem Kanadának, sem az USA-nak. Tehát amint elérjük a szabadkereskedelmi megállapodást, és azok, akik azt mondják, hogy ez nem helyes, ők azok, akik eh, Oroszország agresszív kereskedelmi eh, politikáját támogatják az Európai Unióval szemben. Tehát vagy önök a demokráciát eh, védik, vagy az összeesküvéseket. És azt gondolom, hogy az Európai Bizottság, mint ahogy nagyon gyakran teszi, túlságosan későn érkezik a technikai érvekkel egy olyan néppel szemben, akiknek konkrét évekre van szüksége. Meg kell érteni azt, hogy a KKV-k igenis profitálhatnak ezekből a megállapodásokból, és új piacokat nyithatnak meg ezzel. És hogy a vállalkozások Kanadában a közpiachoz e, egységes módon férhetnek hozzá. Néhányan már giotint alkalmaznának, és nem várják meg a folyamat végét. Biztos úr. Ön hogyan tudja garantálni nekünk azt, hogy tiszteletben fogják tartani a szabadkereskedelmi megállapodást? Mik az utánkövetés eszközei? És végül mik azok a garanciák arra, hogy Kanada is tartja magát a megállapodáshoz, és nem fogja a saját vállalkozásait előnyben részesíteni az európai vállalkozások kárára? Köszönöm. Köszönöm szépen, Prusz kollega. Lange kollega kap két percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, kolléganők. Három dolgot szeretnék a Kanadával való megállapodással kapcsolatban megemlíteni. Az első biztos úr tudja, hogy sok európai ország civil társadalmában a kereskedelmi politika gyakran támogatott tárgyalt kérdés. Nem értem, hogy a parlament augusztus 6-án azt, azt a szöveget megkapja a szöveget, de a szöveget, ezt a szöveget, mint most mondta néhány nap múlva, közreadják, miért nem lehet hamarabb közreadni. A racionalitás azt mondaná, hogy a lakosságnak is minél előbb hozzáférhetővé kell tenni ezt a szöveget, hogy aki akar, az benne tekintesen is megtudja, mibe, mi van benne. Második dolog. Nyilvánvalóan vannak pozitív elemek is ami első pillantásra is feltűnik a földrajzi indikátorok, a mezőgazdasági ágazatok, a piaci hozzáférés, kétség kívül ez így van. De vannak kérdőjelek is, például az időskori ellátás, vagy az, hogy a standstill klauzel Eh, tehát a Stenstein eh, záradék például az újra önkormányzati kézbe való adásnál eh, mi lesz. A harmadik dolog pedig biztos úr az a kérdés, ami a beruházásvédelmi mechanizmussal kapcsolatos. Nem vagyok biztos abban, hogy manapság egy ilyen eszközzel egyáltalán lehetne foglalkozni, hiszen valaha egyfajta biztosítékként találták ki a bizonytalan, nem demokratikus országok számára. Ma pontosan a demokratikus döntések ellen hat ez a parlamenteknél, úgyhogy ez már nem időtálló. Egy ilyen eszközt nem tudunk elfogadni. Azt kérem, hogy tárgyaljanak utólag is, és biztosítsák azt, hogy ezt vegyék ki a csomagból. Nem lenne jó, ha egy lenne egy második dokumentum is. Köszönöm szépen, Lange kollega. Egy percet eh, Nicholson kollega szólalhat fel. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az Európai Unió és az Egyesült Államok eh, közti tárgyalások jelentős mértékben befolyásolják a média politikai fókuszát. Ugyanilyen fontos azonban a kanadai megállapodás is. Sok kollega beszélt már a kockázatokról, esélyekről, a kereskedelemről, ez kétségkívül igaz. Én a mezőgazdaságra szeretnék összpontosítani. Ez jelentős mértékben szintén a tárgya a megállapodásnak. Az EU mezőgazdasága fontos. Nagyon sok helyi termelő számára a kvóta növekedés miatt lehetőségek nyílnak meg, és nagyon sok e, területet védeni is fogunk. Úgy gondolom, hogy ezek azok a területek, amelyekre a bizottságnak a jövőben építenie kell a más kereskedelmi megállapodásokban is. Így lehet a globális színpadon a kiváló minőséget megőrizni. A gazdák akikkel tárgyaltam, higgyék el, ugyanúgy aggódnak a kereskedelmi megállapodás miatt, mint az Európai Unió aggódik őértük. Valószínűleg minden kereskedelmi megállapodásban lesz egyfajta csapda azzal kapcsolatban, ami történhet vagy nem történik meg, de nagyon fontos, hogy bizalom, bizalommal legyünk és tanuljuk, ami megtanulandó. Köszönöm Nikolson képviselőnek, most pedig Scholz képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. De Gucht, biztos úr, 150 ezer ember, többek között én is, részt vett az ESDS konzultáción. A CETA megállapodása ESDS fejezete volt a kiinduló szöveg. Most pedig azt állítja, hogy <clears throat> nem akarják változt, megváltoztatni az ISDS fejezetet, akár a spe- spekulatív beruházásokat is meg akarják védeni, és le akarja zárni a tárgyalásokat. Azaz voltak éppen, hogyha valaki egy ter- beruházást tervez, akkor már is visszaélhet a rendszerrel. A konzultációt miért folytatta le kedves biztos úr, hiszen hogyha nem veszi figyelembe a nyilvánosság véleményét, akkor mindenképpen nevetségesé teszi az európai politikát. Itt van az ideje annak, hogy másként politizáljunk. A lakosság se a ttip se a CETA-t, se az ISDS nem akarja, és mint az európai választók demokratikus képviselői hallatjuk a hangunkat a megállapodás ellen. Köszönöm, Solcs kollega! Most pedig Raymond kollega kap szót. Egy percben, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak úr, biztos úr. Nem kell jövő héten publikálni a megállapodást, hiszen a civil társadalom ezt már publikálta, és éppen ezért véleményt is tudott róla alkotni. Ez pedig egy botrány, hogy a civil társadalomnak kellett megszerezni ezt a dokumentumot. Ennek a megállapodásnak a fő kérdése a beruházás védelem, ez demokrácia ellenes, ami itt történik. Az a fontos, hogy a jövőben mindig magunk dönthessünk, és nem szabad kiadni a lehetőséget, hiszen ha valaki elfogadja ezt a megállapodást, akkor ezzel a jövőben lemond a demokratikus jogáról, ezt pedig el kell utasítanunk, és teljes határozottsággal kell ez ellen síkra szállnunk. Egyáltalán nem értem, hogy miért merülne föl, hogy az európai lakosság demokratikus képviseletében bárki másként járjon el. Ugyanakkor az, ahogy a konzultációs eljárásban a hozzászólásokkal bántak, ahogyan a dokumentumokat publikálták, illetve nem publikálták, köszönöm szépen, Raymond kollega mondja az elnök, most pedig Wolf kollega kapszót másfél percben. Uh, Mr. Chairman. Elnök úr, az, a jó kép hisz a szabadkereskedelemben, a világ többi részével kapcsolatot szeretnénk, nem vagyunk az izoláció mellettiek és a protekcionizmus mellettiek sem. Viszont az EU protekcionista administratív szabályozói belső piac nem hatékony, túl sokba kerül támogatjuk az elveket és azokat az elgondolások, amelyek egy szabadkereskedelmi megállapodás mögött vannak, amely különböző országok közötti kereskedelmi akadályokat megszünteti. A CETA elgondolása amúgy rendben van, viszont azt látjuk, hogy a tárgyalások alatt amelyek részben um, zárt ajtók mögött zajlottak titkos módon, olyan tisztviselők uh, tárgyalták ezt le, akik nem a mi érdekeinket képviselik. A mi, az én uh, választó kerületemben aggódnak a megállapodás miatt, és attól félnek, hogy uh, ez csak a multikat részesíti erőnyben. Nem gondoljuk, hogy ez korrekt volna. Mi úgy érezzük, hogy ez egyetlen mondja megfelelő megállapodásnak csak a nemzetállamokon keresztül vezethet, egy olyan folyamat keretében, a saját emberei érdekeit tartja figyelemben. Mi a szabadságban, a demokráciában hiszünk, és a nemzetállamokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wolf kolléga. Kelly kolléga kap szót három percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ezt a megállapodást. Kanada és az Európai Unió között. Gratulálni szeretnénk a biztosnak a végzett munkához. És az elnököt, Bradburn urat is, illetve neki is gratulálni szeretnék. Úgy érzem, hogy gyümölcsöző eredményre jutottunk. Úgy gondolom, hogy ennek a megállapodásnak értelme van. Ami a kultúrát, illeti a nyelvet, um, a jogrendet és a politikát közel állnak hozzánk. Öt évig tartott a megállapodás kialakítása, és úgy érzem, hogy folyamat végén értelmes megállapodás született. Vannak nehézségek, amelyekre a figyelmet felhívtuk, de úgy érzem, hogy az egyensúly megvalósult, és támogathatjuk ezt a megállapodást mindemellett, hogy vannak fenntartásai. Éppen ezért a bizottságnak írtam egy levelet, és elmondtam, hogy a szarvasmarha eh, termékeknél vannak aggájaim, a nem hormonnal kezelt szarvasmarhák esetében. Úgy érzem, hogy ezt az ágazattal foglalkozni kell itt Európában. Extenzív módon történik az állattenyésztés, családi gazdaságokban történik ez, és az én választó körzetemben Írország déli részén ez különösen jellemző, de Európa más része is. is. Remélem, a bizottság látja a különbséget a magas minőségű és az alacsony minőségű hús között. hiszen a kanadai exportőrök kihasználhatják ezt a helyzetet. Különösen, amikor nagyon sok nyári kerti grillezés van. A áttekintési záradék nagyon fontos. Amennyiben nehézségek lennek, úgy ezt át lehet tekinteni, és ezt is figyelembe kell venni, amikor a TTIP-ekről beszélünk. Hiszen a TTIP-et nem lehet az itteni szarvasmarha modellre építeni. Erre már hétszer felhívtuk a figyelmet, és az Agri készített egy tanulmányt erről a parlamentben, végül pedig el szeretném mondani, hogy ennek a megállapodásnak a részletei augusztus 25-én érkeztek meg hozzám, lehet, hogy én még privilegizált helyzetben vagyok. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly kollega. Leifrit kollégakat 5 percre szólt. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ausztriában a legutóbbi parlamenti választási harcban volt egy lista, akinek az élén egy olyan ember állt, aki Kanadában lett milliárdos. Az ő demokrácia felfogását, ha megnézzük és arra rákérdezünk, akkor azt mondja, az aranyszabály az, ami érvényesül, akinél az arany, az hozza a szabályokat tulajdonképpen nevettünk akkor még rajta, nem vettük komolyan. De hogyha most megnézem, hogy a tárgyalások során a Kanadával, sőt az Egyesült Államokkal való tárgyalások során mi történik, akkor már nem nevetek, sőt lassan félni kezdek, hogy valaban bizonyos körülmények között így lesz. Kérem értsék meg, az európai szociáldemokrácia nem csak, hogy fenntartásokat néz erre a szerződés, hanem egyszerűen a demokrácia és a jogállamiság fenyegetésének tekintjük. Mert hiszen csak kizárólag nagy koncerneknek, nagy beruházóknak tesz lehetőséget arra, hogy az állami igazságszolgáltatás alól kivonják magukat. Az állami demokratikus eljárások tehát őket másként értékelik rájuk, másként hadnak, mint a normál állampolgárokra. És ezt nem értem, azt sem értem, hogy egy polgári kezdeményezés, amelyet, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, azt az Európai Bizottság elutasít. Nem tartom demokratikusnak. Arra a pontra jutottunk, ahol a azzal együtt, hogy pozitívumok is vannak a megállapodásban, mégiscsak inog a parlamenten belül a támogatás. Ha mi szocialisták ellene szavazunk, akkor nem lesz megállapodás. Kérem, gondolják végig, hogy hogyan lehet olyan lehetőséget találni, hogy ebből a helyzetből kijussunk, hogy az ESDS-t kivegyék a megállapodásról, akkor tudunk észszerűen tovább tárgyalni, egyébként nem. Köszönöm szépen Leichfried kollégának. Forenza kollega egy percben. Grazie. Anche oggi... Köszönöm szépen. A CETA-ról szóló vita ma is arra kanyarodott, hogy milyen nagy szükség van erre. Épp úgy érvelnek emellett, mint a TTIP mellett, kvázi ez a prekurzora a TTIP-nek, miközben pedig az demokratikus ellenőrzést, a gazdasági fenntarthatóságot és a szociális ellenőrzés elvét aknázza alá ez a megállapodás. Nincsen lehetősége a közvéleménynek meg áttekinteni a megállapodást, és így nem lehet a megállapodás szociális kihatását sem ellenőrizni, nincsenek garanciák a megállapodás tervezetben a szociális jogok védelmére. Nagyjából ezek olyan gazdasági eh, szereplőket hoznak szere eh, helyzetbe, akik maguk alá gyűrik a gazdaságot, eh, és csak a profitra és a hozamra koncentrálnak. Fittyet hánynak a munkajogra és a jóléti társadalomra. Nem vagyunk hajlandó feláldozni az eredményeket, azért vagyunk a parlamentben, hogy nagy kampányt indítsunk a CETA majd pedig a TTIP ellen, amelyek is itt megszakították a felszólalót. Köszönöm, Forenc asszony. Egy percben pedig Taylor kollega kapszót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Zöld képviselőként kérem, hogy utasítsuk el a cetát. Azért, mert egy az ESDS vitarendezi mechanizmus a demokráciát és a demokratikus folyamatokat veszélyezteti. A bizottság által végrehajtott um, konzultáció, amely a TTIP-en belül egy nagyon hasonló vitarendezési megoldás bevezetését tervezte, 150 ezer tiltakozó választ váltott ki. Kérdezem tehát, hogy miért gondolják, hogy az isd ezt a CETA-ba kellene integrálni, miközben a TTIP kapcsán már a közvélemény eh, elutasított ezt. Kollégák, hogyha ez a vitarendezési mechanizmus benne marad a CETA-ban, akkor egy lépést teszünk annak az irányába, hogy a nagy cégek írják a törvényeinket, és nem a parlamentek, nem a kormányok. Kérem tehát David cameron és az összes többi állam és kormányfőt, hogy utasítsák ezt el, mint ahogy a zöldek is mindent megtesznek, hogy elutasítsák, amikor, és elvették a mikrofont. Köszönöm szépen, Taylor kollega. Kovacsev képviselő kettő percben. Уважаемый господин комиссар, коллеги, постигнутото търгов... Elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Azt gondolom, hogy az együttműködést ki kell bővítenünk Kanadával. Kanada szoros partnerünk. A szabadkereskedelmi megállapodás a kapcsolataink elmélyítését kell, hogy jelentse, ez meg fogja változtatni a transatlanti térséget. A megállapodás eredményeként kereskedelem 26 eh, milliárddal fog növekedni. Kereskedelmi kapcsolataink erősödése versenyképességünket is növelni fogja. Egy aspektusra szeretném felhívni a figyelmet, a kanadai piachoz való hozzáférésnek ugyanolyanak kell lennie minden ország számára, Ezt pedig a vízum szankciók feloldását is kell, hogy jelentse, például Bulgária és Románia számára. Nagyon fontos, hogy ez mi hamarabb bekövetkezzen. Az energiaforrások nagyon hasznosak lehetnek, Különösen, ha azt, néz, azt nézzük meg, hogy mi történik keleti határainkon. Nagyon fontos, hogy észak-atlanti együttműködésünket erősítsük. Nagyon fontos az USA-val és Kanadával a kommunikációs stratégiát javítani. Azért, hogy ez el tudja oszlatni az európai közösség aggájait, azért, hogy ne legyen félelem, ne legyenek plegykák. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Kovacev. Es folgt für zwei Minuten. Köszönöm szépen. Merci. Monsieur le Commissaire, mes collègues. kolléganő, a szocialista frakció már jelezte aggájait a megállapodással kapcsolatban, különösen ami az ISDS-t illeti, erre azért, ezért most nem térnék vissza. Aggájaim inkább az együttműködési szabályozási mechanizmusra vonatkozik, amelyre a megállapodás most lehetőséget biztosít. Ez a multinacionális cégek számára, európai és kanadai cégek számára lehetővé teszi azt, hogy bizonyos szabályokat rögzítsen, ami számukra megfelelő, és ez teszi élővé ezt a megállapodást. Tehát ezen mechanizmussal nem lehet tartani ezt a megállapodást, hogy ne kelljen áttekinteni az európai szabályozásokat, hiszen a cégek maguk között megállapodhatnak olyan szabályozásokban, amelyek az európai szabályozás ellenébe mennek. Az európai norma volt az, amelyről nem lehet tárgyalást nyitni, ezt mondom a biztos úrnak is, és a mechanizmus az ön kötelezettség vállalását kérdőjelezeti meg. És szeretnék erről világos álláspontot hallani, meg szeretném kérdezni azt, hogy az európai normákat meg lehet tartani egészségügyi, szociális, környezetvédelmi szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Arena kollega. Sánchez Caldentei kolléganő a következő egy percben. Gracias, señor presidente. Señor comisar... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ez a méltatlan támadás a demokrácia ellen, ami ez a szerződés, ez nem meg, megkerülhető. Nem szabad megfeledkezni az emberek félelméről. A polgárok kezdeményezése nagyon fontos abban, hogy az ilyen megállapodásokat visszafogjuk, lefékezzük hogyha leért, eh, lenézzük, leértékeljük a lakosságot, akkor az helytelen európaiak vagyunk, ez a szerződés az állampolgárok jogait sérti a beruházók szemben, ezt ön is tudja. Biztos úr, nem politikusként jár el, hiszen itt most üzletről van ebben szó. Elutasítjuk ezt a megállapodást önnel ellentétben, mi az emberek többségének érdekében állunk ki. A legvégső pillanatig kitartunk, ne felejts el, hogy ez a parlament már több aktát elutasított. A szetánál is ezt fogjuk tenni. Október 11-én talán lehet, hogy majd beszél Európáról, és félveszakítja őt az elnök. Curtin Darling kollega a következő. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Történelmi ez a megállapodás az igen feszült figyelem, ami a kereskedelmi megállapodásokat körülveszi, na, valóban érzékeny a demokratikus vonásokra. Ez mint azonban most nem jelenne meg. A tehát két hét alatt a nyilvános vitát követően két hét alatt határozták meg. Ez a szöveg leg, alapvetőbb jellemzője. Milyen jelzést küld ez az európai polgároknak? A közszolgáltatásokkal sem foglalkozik, annak ellenére, hogy rendkívüli bizonytalanság van erre vonatkozóan a megállapodásban. Nem volt közvita arról, hogy a, a kormányok mik vettek fel a negatív listára, és nem támogatja a közvélemény azt sem, hogy a közszolgáltatásokat privatizálják az ISDS bevonásával az átláthatóságra nagy szükség van minden egyes tagállam számára, ezért kérjük, hogy pontosan ha mondja el és tegye közzé minden tagállam számára, hogy mi van ebben a megállapodásban. Köszönöm. Köszönöm, Körtön Darling asszony. Most pedig Moszka asszony kap szót két percben. Köszönöm, elnök úr. A megállapodás Kanadával kötendő megállapodás pozitív eh, oldalával szeretném kezdeni, hiszen ez lehetővé teszi ezt, hogy nem csak a gazdaságot, hanem a szociális és a kulturális viszonyokat is integráljuk a kanadai hagyományokkal. Figyelembe véve a jelenlegi geopolitikai kihívásokat, úgy gondolom, hogy eh, Érdemes támogatni ezt az irányt, érdemes tehát Európának a megbízható globális partnerekkel elmélyíteni a viszonyát. Nagyra értékelem, hogy egy jó kompromisszumot sikerült kialakítani, például a földrajzi eredet megjelölések tekintetében. Összességében úgy gondolom, hogy az Európai Parlament feladata az, hogy nagy figyelemmel és alapossággal megvizsgálja ezt a megállapodás tervezetet. Természetesen el kell kerülni azt, hogy félreértések merüljenek fel, és ne keverjük össze a CETÁT a TTIP-pel. Látni kell, hogy a tárgyalások eredménye milyen pozitív hatással jár számunkra, és azt is látni kell, hogy mely területeket kell még javítani. És meg kell bíznunk a bizottságot, hogy minden ez irányba vezető lépést tegyen meg. Köszönöm, Moszka asszony! Most pedig Schuster úr kap szót, egy percben. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, kedves képviselőtársaim! Időközben a CETA megalapodás szöveggel rendelkezésünkre áll, és a bizottság le akarja zárni a tárgyalást. Ezt tévesnek tartom. Anélkül, hogy elolvashattuk volna a szöveget, már az első rátekintéssel is látjuk, hogy volna mit javítani ezen. Az befektetés védelem olyan arbitrás vagy döntőbíróságokat irányoz elő, amelyek a tagállami joghatóságon kívül állnak, hiszen ezekkel eh, a döntőbíróságokkal a mindenki azonos a törvény ellen alapelve sérül, és egyes koncernek azonosabbak, egyenlőbbek lesznek a törvény ellen. Másrészt fennáll annak a lehetősége is, hogy ez egyszer már liberalizált eh, ágazatokat eh, ismét megakadályozzák azt, hogy az esetleg liberalizált ágazatokat ismét államosítsák, már pedig erről demokratikus döntés alapján dönthet egy állam. Tehát kérjük, hogy a tagáll, hogy a bizottság folytassa a tárgyalást. Köszönöm, Schuster úr! Most pedig Balasz úr kap szót Balázs képviselő parancsolja. Oui, monsieur le, le commissaire, vous... Biztos úr, ön hallgatta a vitát, és kiderült az, hogy okosan kell eljárni az ISDS ma nem fog keresztül menni. Van egy konzultáció, amely elindult, és a bizottság indította el, nem ismerjük ennek eredményét, pedig a polgárokat is érinti. Úgy érzem, hogy ez nagyon fontos pont. Egy további fontos elem, ön egy leköszönő bizottság tagja, az új bizottság elnöke, Jónker úr nyilvánosság előtt elmondta azt, hogy ő ellenzi az ISDS-t, a kereskedelmi megállapodásokban az USA-val, és Kanadár is ugyanez. Mi itt eh, demokratikus, demokratikusan megválasztott képviselők vagyunk, demokráciában vagyunk Európában, éppen ezért nem lehet a folyamatot felgyorsítani, csak azért, hogy aláírásra kerüljön a megállapodás, és ezentúl ellenőrizhetetlenné. én úgy érzem, hogy a következő bizottságra kell hagyni az ezzel kapcsolatos munkát. Köszönöm. Köszönöm, Balász kolléga. Szilva Perájra kolléga kap szót egy percben. Elnök úr, biztos ül. Kedves kollégák, Az EU és Kanada közötti szabadkereskedő megállapotásról forró tárgyalások lezárása jó dolog. Úgy érzem, itt óriási gazdasági potenciálok rejlenek, a mi feladatunk pedig az, hogy az elfogadott kompromisszum megállja a e helyét. Nagyon fontos, hogy politikai megoldást találjunk a problémára az ISDS záradékok esetében. Ez a vitarendezési mechanizmust érinti, hiszen ez veszélybe sodorja az USA-val, Japánnal és a kereskedelmi megállapodásokat, nem csak Kanadával. Nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelő választ tudjon adni erre a típusú problémára. És úgy érzem, hogy semmi, semmilyen megoldás nem jó, ha politikai nem állja meg a helyét. Tehát mi is a stratégia az ISDS esetében? Ő meg tud-e győzni bennünket arról, hogy itt esetenként történik a döntés, és nem precedens esete merül fel? illetve hogy a bizottság megfelelő politikai megoldást tud-e majd találni, amely minden kereskedelmi megállapodásra kiterjed majd. Tehát nem tehetnek úgy, hogy a, mintha a probléma már nem is létezne. Köszönöm. Köszönöm, Szilva Pereira kolléga. Ezzel a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk, a Catch DI következik. Santos kolléga először. Elnök úr! a történelmi kapcsolatokra szeretnék utalni, hiszen Kanadához országomat történelmi kapcsolatok fűzik. Nagyon sokan érnek Kanadában országomból, és mint egy fél millióra becsülik a portugál állampolgárok számát Kanadában. olyan védettségi szintet éltenek, amely nagyon fontos és üdvözlendő az Európai Unióban is. Üdvözlöm azt is, ami a Szent Zsorzses hajtal, az azúri eh, ananásszal is történhetett. Azt kérem, hogy egyéb kereskedelmi megállapodások számára mintaértékű legyen. Az ISDS a, és más olyan kérdések, amelyekkel a kollégák foglalkoztak, viszont nem elfogadhatók. A sikerekre kell összpontosítani, különösen azokra, amelyek a, az Atlanti óceánnal kapcsolatos tudást mélyítik és erősítik. Azt kell biztosítanunk, hogy a végrehajtás is megfelelő legyen, és félbe szakítják az előadót a következő. Köszönöm szépen! Szerao Santos kollégának Hákin asszony a következő hozzászóló. Az én egy percemben az ISDS-ről szeretnék beszélni. Én, szem, én számomra is alapvető kérdés, vajon a nagyon fejlett országok miért tudják elfogadni ezt a rendszert, miért akarnak a vitarendezésre plusz mechanizmust. Nem én vagyok az egyetlen, aki aggódik emiatt, több mint 150 ezer állampolgár is reagált a konzultációra. Ők ugyanúgy, mint én, egyebek között amiatt aggódnak, hogy a döntőbíróság, amely majd végleges döntést hoz, nem lesz például az Európai Bíróság hatáskörébe tartozó. Jean-Claude Juncker nem fogja elfogadni például az EU tagállamok azt, hogy, hogy különleges rendszerek korlátozzák az Európai Uniós bíróságok joghatóságát beruházás befektetői kérdésekben. Az államok közti vitarendezési mechanizmus, valamint a helyi jogorvoslati lehetőségek a legmegfelelőbb eszközök a befektetési viták rendezésére. Nagyon sok pozitívuma van ennek a megállapodásokban, nehogy ezek elvesztenek, éppen ezért törölni kell az ISDS-t. Köszönöm szépen, Hákin asszony. Szenna Rodríguez asszony a következő. Señor comisario, es para pedir la retirada. Biztos úr, azt kérem, hogy vonják vissza a CETÁT és az ISDS-t. Ez a kettő együtt azt jelenti, hogy a multinacionális vállalatok kapnak előnyöket. Sokkal több munkahelyet tüntet el a KKV-kban a CETA, mint amennyit a multinacionális cégek a CETA alapján teremtenek. A mezőgazdaságot dönti romba, különösen a húsiparral kapcsolatos, a húsüzemeket, és itt is a KKV-kat. Van egy harmadik oka is ennek, hogy ezt kérem. Az éghajlatváltozásról beszéltünk itt a parlamentben nemrég. Azok az élelmiszerek, amelyeket falvainkban állítunk elő, előnyöket jelent. Hogyha ez megszűnik, akkor az üvegházhatású gáz, az energiapazarlás erősödik, és ez is az éghajlatváltást negatívan befolyásolja. A Köszönöm szépen, Rodríguez asszony. Most pedig Caputo képviselő kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A foglalkoztatás és a növekedés egyre fontosabb szerepet játszik a kereskedelmi politikában is, ez a felismerés a EU és Kanada közötti megállapodás hátterében, amelynek pozitív kihatása lesz, és például a földrajzi eredet megjelölők egységesítése során hasznos lesz számunkra is. Ez a megállapodás ugyanakkor nem szabad, hogy az ESDS túlszává váljon, hiszen hogyha egy multinacionális cég nem bízik eh, az ország eh, igazságszolgáltatásában, akkor talán ne is telepedjen le ott, eh, és így fennáll annak a veszélye, hogy párhuzamos igazságszolgáltatás jön létre, ez pedig roppant veszélyes. Ezért kérem a bizottságot, hogy vegye figyelembe az Európai Parlament felvetéseit. Caputo úr, köszönöm szépen. Voltak éppen nem az én feladatom, hogy a felnőtt embereket nevelgessem, de egy a ciklus elején vagyunk, és Caputo úr az elejétől kezdve a tolmácsok vészfénye villogott itt a pulton, hogy lassítson le a tolma, csak nem tudnak felolvasott szövegeket, eh, behadart szövegeket lefordítani, hogyha azt szeretnék, hogy ne csak az olasz honfitársai, hanem az egész kontinens értsék önöket, akkor tervezzen egy olyan beszédet, amelye egy percben egy perces, és így a legkiválóbb tolmácsaink lefordíthassák. Nem mondom ezt még egyszer, hanem csupán a kopogtatással emlékeztetem a képviselőket, utána pedig elveszem tőlük a szót, mert különben a tolmácsok befejezik a tolmácsolást, és akkor nem tudunk már tanácskozni. Köszönöm szépen, most pedig Dánti kollega kap szót. A kollégi Danti. Eccomi. Danti kollega, itt vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves biztos úr, ez a megállapodás sok lehetőséget tartalmaz, nagy hozzáférést kínál a piachoz, a gyártóinknak, az importőröinknek a közbeszerzéshez is hozzáférést biztosít. Ez egy olyan megállapodás, amely támogatja és elismeri az európai eredet megjelölők rendszerét. Nagyon font, biztos, hogy az észak-amerikai piacon teljes egészében elismerik ezeket az mezőgazdasági eredet megjelölőket, és így az észak-amerikai piacon korlátozás nélkül értékesíthetjük majd a terményeket. De ugyanakkor a saját minőségű termékeit jobban kell megvédenie Európának. De a szövegen túl ez a megalapodás, illetve a TTIP megalapodás tervezett nagyon ö, széles kihatással bír majd a bilaterális megállapodásokra. Ó, éppen ezért arra gondolok, hogy elmélyülten kell megvizsgálni az ISDS, az ISDS vitarendezési megoldást, hiszen meg kell akadályozni, hogy a priori módon döntsenek a jogvitákról, és bizalmat kell adni a jogrendben. Köszönöm, Danti úr, lezárom a KSDI megállapodást, és most Dehucht biztosnak adom meg a szót. Thank you, uh, thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt az ISDS-sel foglalkoznék, hiszen úgy tűnik, hogy ez a legfőbb kérdés, amelyre ma este a legtöbb képviselő felhívta a figyelmet, tehát ha nem válaszolok erre, nem, akkor nem fogok tudni aludni, megpróbálok a legtöbb kérdésre választ adni. Lányfúr Lájfúr minden bizonyal jól fog aludni, és remélem is ezt az ön számára. Martin úr kérdésére reagálok, hogy a tanács miért nem tud nem egyetérteni. A bizottság sosem indít megállapodást, korábban sem tette ezt. Az eljárás az az, hogy az Európai Bizottság az, aki ezt indítja, és a jogi áttekintés még nem történt meg. Az EU-kanadai csúcstalálkozón történik majd a tárgyalások végső lezárása. Tehát ez az egyszerű válaszom az ön kérdésére. Ami a genetikus gyógyszereket életi, itt biztosíthatom önöket arra, hogy ezt nem fogjuk megváltoztatni, nem csak, hogy Kanadával szemben nem, hanem más országokkal szemben sem megnézzük Indiával kapcsolatban tárgyalásokat, ezek még nem zárultak le, ott is azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy ez nem akadályozhatja a generikus gyógyszerekkel való kereskedelmet, de nem kereskedelmi jellegű ügyek a tsn illetve az olajtartalmú homok kérdése. mit gondolom nem teljesek az ismereteik. Ami a mandátumot illeti, illetve a közkonzultációt, erre majd vissza fogok térni. Ami a mandátumot illeti, én itt világosra szeretném tenni azt, hogy arra kértek bennünket, hogy az ISDS-sel kapcsolatban jussunk megállapodásra, de erre még később vissza fogok térni. Minőr úrnak mondom, illetve más képviselőknek, akik megemlítették mindezt, hogy mi szerint ez a megállapodás csak a nagy cégek számára hasznos, nem a KKV-ket részesíti előnyben. Azt gondolom, hogy a nagy cégek nincsen szükség a kereskedelem, szabad kereskedelmi megállapodásokra, pontosan a KKV-k azok, akiknek erre szüksége van, hiszen ezzel típusú megállapodás a DCFTA-kkal itt tulajdonképpen egy saját külön belső piacot kapnak, és ez hatékony. Tehát itt nem volt jogos a felvetés. Számos kérdés hangzott el a hozzáféréssel kapcsolatban, a megállapodáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban, Zsadó úr, Werner Lange tértek ki erre. Nagyon egyszerű a helyzet amint a tegyesok lezárulnak majd, ezt el fogjuk küldeni a parlamenthez, Lange úrnak is eljutatjuk ezt, és a tagországoknak. Igen, és a CETA szövegét közzé tesszük. Mind a két fél koordinálják a felkészülést, az előkészületeket, mégpedig egy olyan verzió előkészítését, amely a látási nehézségekkel küzdők számára is lehetővé teszi majd az olvasását a szövegnek. Tehát semmit nem akarunk elfedni. Nem tudom, hogy olyan sok polgár várná azt, hogy elolvashassa majd a ködös őszi estéken ezek, ezt a szöveget. Még abban is kételkedem, hogy ezt önök fog, el fogják olvasni, ha adhatok egy tanácsot, ne olvassák el. nagyon-nagyon száraz anyagról van szó. Begin asszony attól tartott, hogy a polgárok nem ismerik a szöveg tartalmát. Löpen asszonynak mondom. Ő már el is tűnt. Azonnal el is ment a felszólása után. Nem tudom, hogy éppen mit csinál. azt mondta, hogy végre szavazzanak a képviselők a megfelelő irányban. Ő folyamatosan ezt követeli. Lehet, hogy előbb-utóbb elmondja majd azt, hogy ez alatt mit ért. Kelly úrnak mondom a rendszerekről, de Kelly úr is eltűnt. Mindenki elmegy innét a teremből. Lehet talán azért, mert már túl hosszasan beszélek. A rendszer, illetve a magas minőségű vágások, nyilván van minőségi különbség, különbségtétel, és mi is tisztában vagyunk ezzel a különbséggel. Különböző piacokról van szóval ezt figyelembe kell venni. Elhangzott egy kérdés a René asszonytól arról, hogy meg fogjuk-e változtatni az európai standardokat, szociális normákat, környezetvédelmi előírásokat, stb. stb. Természetesen nem csak azért, mert erről vita van, nem jelenti mindez azt, hogy meg fogjuk ezeket változtatni. Arena asszony, ezek a standardok életben maradnak. Ami a polgári kezdeményezést illeti, az EC-vel kapcsolatban, az a kezdeményezés lehetővé teszi azt, hogy um, jogalkotási javaslat uh, születhessen, Például a bizottságot arra bírhatja, hogy harmadik országgal megállapodás kössön, viszont nem terjed ki arra, hogy az EU intézmények ne tegyenek meg valamit. Például, hogy hagyják abba a TTIP-ekkel kapcsolatos tárgyalásokat, ne írja alá cetát, amint befejeződnek a tárgyalások parlament kezében és a tanács kezében van a döntés. Tehát erre nem terjednek ki a polgári kezdeményezések. Éppen ezért ezt a polgári kezdeményezést nem tudták befogadni. Kizárólag jogi kritériumok alapján fogadják be vagy utasítanak el polgári kezdeményezéseket, ami az ISDS-eket illeti. Ha elnök úr még ad nekem néhány percet, tehát száz kérdést kaptam, rengeteg kérdést, és mindenki ébren van, úgyhogy megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Azzal kezdeném, hogy a 2011-es április Európai Állásfoglalási Indítmány a jövőbeni beruházási politikákkal kapcsolatban, az ARIF jelentésben, amelyet nagy többséggel fogadtak el, beleértve a szocialistákat is, a beruházással kapcsolatos kommunikérre válaszolva, a parlament az ISDS-eket meghatározta. Illetve a, nagyon fontos, hogy ne legyen visszaélés a rendszerre, tehát ez a kiinduló pont ugyanez vonatkozik arra a mandátumra, amit a miniszterek tanácsától kaptunk. Ebben a mandátumban kifejezetten benne áll mindez, egyhangúan született a döntés, és az ISDS megállapodás ebben szerepelt, mint cél. Nem tudom, hogy miért, de úgy tűnik, hogy ez itt a legfőbb kérdés, amikor kereskedelemről esik szó. Nagyon sok képviselő említette a közkonzultációt. A jövő héten, illetve néhány héten belül készítünk egy első elemzést a közkonzultáció eredményeiről. Ez azt mutatja meg, hogy 150 ezer válaszból több mint 50 ezer válasz azonos. Először be kell lépni a rendszerbe, 12 kérdést kell megválaszolni, és el kell küldeni a válaszokat. Azok, akik válaszoltak, én nem értem ennek technikai részleteit, de úgy tűnt, hogy ki lehetett kerülni azt, hogy valaki belépjen a rendszerbe, és mégis tudott választ adni. Tehát az 50 ezer ugyanolyan válasz, jelenteti azt is, hogy lehetne akár 500 ezer is, és így könnyű azt mondani, hogy valaki ellenzi ezt a folyamatot. Megvizsgáljuk az összes választ, és természetesen, ha ennek vannak érdekes elemei, úgy ezeket figyelembe fogjuk venni. A CETA tulajdonképpen blueprintje más megállapodásoknak is. Úgy érzem, hogy a CETA megállapodás és a Szingapúra kötött megállapodás tulajdonképpen forduló pont a beruházás védelemben. A bizottság eltökélt a rendszer megreformálása mellett, és csak néhány újdonságot emelnék ki, amelyet sikerült a CETA-ban elérni először. A tagországok feladata a szabályozás, a beruházás védelmi standardok definiálása, teljes mértékű átláthatóság az isd eknek minden meghallgatás nyilvános, minden dokumentum hozzáférhető. Tehát ez sokkal messzebb megy, mint ami amúgy történik a kereskedelmi jellegű bíróságokon. Ezeken a bíróságokon csak az ítélethez lehet hozzáférni, de senki nem nézheti meg a partnerek fájait. Nagyon sok jogász, nincs itt sok jogász, ők ezt tudják, tudják azt, hogy nem áshatnak bele a másik fél anyagaiba, tehát ez sokkal átláthatóbb. Az első vitarendezési mechanizmus is itt kerül meghatározásra. És fontos, hogy a beruházók viseljék a költségeket. Decided, we have agreed That's, uh, Megállapodtunk abban, hogy uh, egy testületet fogunk létrehozni az eddigi gyakorlat alapján, annak érdekében, hogy következetesek legyenek a döntőbírósági határozatok és előrejelezhetők. A titával kapcsolatban az EU tárgyalások uh, lehetségesek még. De világos, hogy a SETA és a TTIP az két külön tárgyalás. A SETA-val már megállapodtunk Kanadával. Erre vonatkozóan a bizottság nyilvános vitát indított el, a, az érintettekkel pedig a, titek, az, kap, a titekről tárgyaltunk. Az EU álláspontja erre vonatkozóan egyértelmű lett. Megerősítem, hogy a CITA nem a TTIP-nek a blueprintje, az egyszerűsített verziója, hanem, ahogy önök is mondták, ez egy egyirányú utca, nem, nincs benne visszaút, de a jövőbeni tárgyalásokon természetesen megpróbálunk javítani ezen. Több kérdés elhangzott hogy miért van szükség ilyen rendszerre olyan országokkal, amelyek szilárd nagy hagyományra épülnek. A végrehajtás és a jogrendszer érettsége per se eh, az egyik oldal. A titával a jogok végrehajthatóságát erősítjük. A, ezt önök is valószínűleg tudják, a kanadai jogi felfogás dualista, az európai mon, ö, egyalapú megközelítés. Kanada automatikusan nem alkalmazná a nemzeti vagy a belföldi bírósági határozatokat, és a bírósági határozatok megállapodás nélkül pedig nem lehetnek nemzetközi szinten hatályosak a, nem csak a befektetőknek a problémája ez. Az energiakarta is azt mutatja már, hogy nagyon sok felett jogi rendszerrel rendelkező országnál is problémát jelent. ez az EU tagállamoknak is számos kétoldalú beruházási befektetési megállapodása van egymás között. A legutóbbi adatok alapján a 271 regisztrált esetből 2008 és 13 közötti esetekből 15 ban azaz 40 esetben EU-n belüli ügyről volt szó. Az ISDS esetek, amelyeket EU tagállam befektetője egy másik EU tagállam ellen indított el. Mellesleg mi azt javasoltuk, hogy eh, az Európai Unión belül legyen egy másik eh, szabályozás, és nagyon sok tagállam, az önök eh, tagállama is Léman úr elutasította ezt. Akkor, amikor más, más EU-s tagállamokra vonatkozott volna ez. Harmadsorban vannak az intézkedések oldalában valóban olyan eltolódások vagy egyensúlyhiányok, amelyekkel kezelni kell a Kanadából érkező beruházókat, befektetőket bizonyos helyzetekben jobban védik, mint másokat, és ezen változtatni kell. De egy új befektetői megállapodások útját mégiscsak ezzel a megállapodással tudjuk kialakítani a világ minden országa számára példaértékű lehet ez, és ez fontos. Berlinben Mike Romannel együtt részt vettünk Zigmár Gabriel kancellárhelyettessel élénken vitáztunk arról, mellesleg nagyon örülök, hogy ilyen jellegű viták folynak, és ezért is maradtam 35 éve a politikában. Ezekről a kérdésekről tehát vitatkoztunk. Vannak pozitív elemei ennek a megállapodásnak, elnök úr, például az, hogy nagyon nehéz az ISDS-t az Egyesült Államokkal, Kanadával kihagyni, és nem lehet, és nehéz emellett mondjuk Kínával kapcsolatban kérni. Tehát egy olyan mintát kell felállítanunk, amely minden ország számára majd alkalmazható lesz. Remélem, hogy a parlament a megállapodásról folyó vitában érti a, ezeket a pontokat, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Mit länger gesprochen, als wir eigentlich mit damit gerechnet. hosszabban beszélt, mint amit előirányoztunk, de tegnap este sokkal rövidebb időt, ha vett igénybe, mint a felszólalás idejében rendelkezésre állt, és magam részéről el szeretném mondani, hogy teljesen szabadon, konkrétan megszólítja a képviselőket, és azt is nagyra értékelem, hogy a kollégák közül sokan, akik fenn kérdést tettek fel, itt maradtak, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartom, hogy valaki feltesz egy kérdést, majd nem válaszolja meg a választ. Köszönöm szépen, lezárjuk ezt a vitát. Most pedig a bizottság nyilatkozata következik az életmentő gyógyszerekhez való hozzáférés Európában. Hedegárd biztos asszony kapja meg a szót. Néhány másodperc átalakulás Leisfridur kikíséri de Hucht biztust, és ilyen módon Hedegárd asszony már is megkaphatja a szót. Önél szó, Hedegárd asszony. Köszönöm.